Ezen forradalomból eh, le kell vonni a következtetéseket, ez járult hozzá a társadalmi megújuláshoz. Köszönöm szépen. Következik Kolárszka Bobinska asszony két percben.